Mes chers collègues, bonjour! On va faire ça. Jó reggelt kívánok, jó napot, kedves kollégák! Bonjour tout le monde! Jó napot kívánok mindenkinek! Egy kicsit nehezen tudnak elhelyezkedni a munkához. Nos, úgy látom, hogy most már helyreáll a nyugalom. Kezdhetjük a munkát. Műzolié úr, önnel is minden rendben van? Ma is rendben. Ugye, nem ártott meg a túl sok napfény. Tehát elnöki közlemények a koordinátorok döntéseiről. Ahogy önök is tudják, nyári szünet előtt most be fogom jelenteni A koordinátorok döntését a tegnapi ülés alapján megtalálják maguk előtt. Kiosztottuk a dokumentumokat ellenvetés hiányában. 12.30-ig megtetik az ellenvetéseiket, amennyiben nincsen észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük őket. Tehát 12.30 a határidő. Aztán a szakbizottságunk számára fontos mobilitási csomag témája Közlöm önökkel, hogy a nyári szünet előtt a három szakbizottsági javaslatunkat a plenáris elutasította a szociális vonatkozásokról, és visszaküldte felővizsgálatra a szakbizottságunknak. A három javaslat mindegyike nagyon fontos szöveg a nemzetközi szállítási terület számára, valamint a sofőrök munkakörülményei, munkafeltételei szempontjából is. Egyrészt a kiküldetés szabályai nagyszabásúak, valamint a vezetésidő, pihenőidő a sofőrök esetében, valamint a piac szabályai és a kabotás területen. A jelentés készítői Van de Kamp Ertug és Killonen képviselők azt a feladatot kapták, a bizottságunktól, hogy tanulmányozzák, mi az előrevezető út. Rövid megbeszélés után tegnap a raportőrök mélyrehatóan eszmét cseréltek, és eljött a pillanat, amikor bemutatják a maguk témakörét a szakbizottság színe előtt. Egyetértenek? Nagyon helyes. És most, ahogy önök is nagyon várták a következő témát, tovább lépünk a szavazásra. Megnézem, hogy megvan-e a határozat képességünk, hiszen nincs itt mindenki. Ellenőrzöm, tehát megnyitom a szavazást, mindenkinél ott a szavazókártya. Wim van de Kamp úr, már csak önre várunk. Nem a buszra, hanem a, a tranra várunk. Kérem, hogy helyezzék be a szavazókártyákat. Allez, on a quatre personnes en plus qui vont voter aujourd'hui. <laughs> C'est super. Akkor nincsen senki, aki többlet létszámként szavazna ma, akkor kezdhetjük. Kérem, hogy figyeljenek oda. Tehát kezdjük a szavazások sorát. Gezinem Meister asszony. A kikötői hajó hulladék befogadó központok témaköre. A 85-ös módosító mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, nem világos, úgyhogy elektronikusan megismételjük. Megnyitom a szavazást. A néppártból egy valaki lett szavazó. Egyel többen vannak. Most már jó a létszám. Akkor Kunurat feláldozták. Kunur, sajnáljuk az ön esetét beáldozásra került. Tehát akkor mi az eredmény? Elutasítottuk. 86-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A PES 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk ellenőrzést kérnek, rendben. Tehát ötös módosító, megnyitom elektronikusan a szavazást. Néppártól megint egyel többen a Kún úr ismét szavazott? Valaki megjött közben. Egyezzenek meg, hogy ki az, aki szavaz. amíg többlet kártyák vannak a rendszerben, nem tudom lezárni a szavazást. Most már kivették, rendben. Tehát ötös mellette ellene, lezárom. Elfogadtuk. MV21 mellette ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. PES 10 mellette ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 96-os mellette ellene tartózkodók, ez nem egyértelmű, elektronikusan szavazzunk. Tehát a 96-os, lezárom a szavazást, elutasítottuk ez az eredmény. 98-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 99 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 10-es ellenőrzést kérnek, rendben. Megnyitom az elektronikus szavazást a 99-esről. Lezárom a szavazást. A 99-est elfogadtuk, higgyék el nekem bízzanak bennem. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. Százas módosító mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Pest 13 mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Két azonos következik, a 6-os és a 23-as módosító minek az ellenőrzését kér? A Pest 13-at elektronikusan. Rendben, megnyitom a szavazást. Le is zárom. És a Pest 13-at valóban elfogadtuk. Nem bíznak bennem ma reggel, most már harmadszorra tesztelnek. Tehát következik a 6-os és 23-as egyben mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasított. NV 24 kiszavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Szóbeli módosító következik. Meister asszony, tessék. Az irányelv szerint a kettelés vagy szabadidős célú járművek körébe milyen hajók tartoznak. Itt most felolvastam a pontos definíciót az irányelvből, ezért gondoltam, hogy ezt itt most fel kéne vennünk. Nem, Meissner, ki... Köszönöm szépen, Meissner asszony, ki ellenzi ezt a szóbeli módosítót? Először, másodszor, harmadszor, senki, tehát szavazunk, mellette, ellene, kitartózkodik, és elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. Rendben. Meissner asszony szóbeli módosítójáról elektronikusan megnyitom a szavazást. Szavazzanak, kérem. Lezárom a szavazást. A szóbeli módosítót valóban elfogadtuk. Elnézést kérek. És már is tovább lépünk a 93-as módosítóra, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. Megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. A néppártnál már megint egyel többen szavaznak. Most már rendben vannak. Akkor lezárom, és Wim de Kamp úr, ezt elfogadtuk. Nem bízik bennem láthatóan. Kérem, hogy bízzon bennem, higgyen nekem. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Kilences mellette, ellene, elutasítottuk. 94 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 113 os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 114-es mellette, Ne. Ki tartózkodik, elutasítottuk. 115 mellette, ellene, tartózkodok, ez nem egyértelmű. Úgyhogy megnyitom elektronikusan a szavazást a 115-ösről. Tehát a 115-ösről szavaztunk idáig, mert lezárom a szavazást, elfogadtuk. 117 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum ellen, mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 123-as mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. NV28 mellette, ellene, a 123-asról ellenőrzést kérnek, rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. NV28 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. NV 29 mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Három azonos módosító 146, 47, 48 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. NV 20 mellette, ellene, ki tartózkodik, nem egyértelmű az eredmény, megnyitom elektronikusan a szavazást. Tehát az MV20-ról szavazunk. Lezárom a szavazást, és az eredmény elutasítottuk. Vandalen úr, mi van önnel ma reggel? 87-es mellette. Wim van de Kamp úr, önt is kérem. kérem, hogy ne a szomszédjával beszélgessem a szavazás alatt, tehát 87 mellette, ellene tartózkodok. Elfogadtuk. Grappini asszony, köszönöm, hogy követi a lendületemet. 88-as mellette, illetve elnézést. NV21 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Most pedig következik három egyben szereplő a 92-estől mellette, ellene tartózkodók, el, elutasítottuk. Következik az MV31 mellette, ellene, ki elutasítottuk. Tehát a 31-32-es és a 150-es ez egyben elutasításra került. Most pedig a 177-es, a 151-es és a 35 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Tudják mit? Úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Én megmondtam. Négyes kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 153-as mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Pest 17 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 169 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Két azonos, 170-171-es következik, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 178 mellette, ellene, kitartózkodik, Elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. Megnyitom a szavazást a 178-asról. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadtuk. Na látják, bízzanak bennem. 179-es mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Envi 36 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Envi 37 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. NV38 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Következnek a 188 tól egészen a 197-esig azonos módosítók, ezekről egyben szavazunk mellette. Ki szavaz ellene, ki tartózkodik, elektronikusan ellenőrizzük, mert az eredmény átláthatatlan. Tehát 188-tól 197-ig azonos tételekről egyben szavazunk elektronikusan, hogyha ez elfogadható. Figyelem! Figyeljenek, én! Mert le is zárom az elektronikus szavazást. És az eredmény elfogadtuk. Folytatjuk, 231 mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 208 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Most már jobb a hangod? 232-es mellette, ellene, ki tartózkodik? A szocialisták már nem szavaznak? 232 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 200, egy pillanat, 209-es, tehát kiszavaz a 209-es mellett, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. És tovább lépünk, az NV41-re mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. PES 23 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 233-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Mond majd a 234-35 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 236 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 237-es P25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 238 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 239 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 240 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 241 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 241-esről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 241 elutasítva, 242 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 242 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 43, 44, 45 mellette, ellene, elnézést, javítja magát az elnök, erről már szavaztunk. 243 elnézést, javítja magát az elnök. 245-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítva a hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Mi kellett túl hangosan beszélsz? és így nem is hall engem. 242 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 253 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 254 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 255 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 256 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 256-osat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. okafogyott tevelik két módosító, 51 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 257-58 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 259 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Mizoli úrön a saját módosítója ellen szavaz? olyan, mint Wim van de Kampur. Ugyanezt a technikát követik. Folytatjuk. 260 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 62 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 263-64 azonosak és 65. Szavazunk mellette, ellene, tartózkodás nem világos, megnyitom az elektronikus szavazást a három módosítóról. Lezárom a szavazást, elfogadva. 66 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 267 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Előre ellenőrzzük a 267-esről, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 268 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. MV1, 52, 53 és 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Szerintem elfogadva. Lezárom a szavazást. Elfogadva Wim van de Kampur 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3 egyforma, az 55-ösig mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 271, 28, 56-os, háromról mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 3. Azonos az ANVI kettesig, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Envi 3 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 32-esről megnyitom az elektronikus szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, hogy odafigyeltek. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es envi mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Envi 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Pech kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Pek 3 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, MV6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 38 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, MV7 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Envi 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Envi 8 as mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. 42, elnézést, javítja magát az elnök, fogyottá válik. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. MV9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük Krámer úr a kettőt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 67-es a következő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 68 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetvenes okafogyottá válik, 71 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, MV18 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 73 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 74 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 75 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Envi 19-es, a 75-ösről ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Envi 19 es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 79 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 80-as mellette, ellene, elfogadva. 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A végső szavazásra térünk át, e, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást a végső szavazáshoz. Lezárom a szavazást. 46 mellette, kettő ellene. Gratulálunk Meissner, Meissner asszonynak, jelentését elfogadtuk. Megnyitom a szavazást arról, hogy elindulhassanak a tárgyalások. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Negyvenhat mellette, egy ellene, gratulálunk Meissner asszony, elkezdjük a tárgyalásokat a jelentésről, gratulálunk. Nagyon fontos témáról van szó, gratulálunk. Folytatjuk a szavazást. C'est pour le nouveau rapport qui arrive, c'est ça? Ez az új Karim jelentés, ugye? Ami az eljárást illeti, rövid felszólásom van. Árnyék jelentés tevője vagyok a néppártnak. Ez egy nagyon fontos szavazás, több mint egy éve dolgozunk e- ezen az anyagon, és sikerült egy kompromisszumot találni. Úgy tűnik, hogy az alternatív kompromisszumok megállják a helyüket, és ezeket a jelentéstevő is támogatni tudja. Nem tudom, hogy ez legális vagy illegális, ha nem teljesen illegális, talán nem szokványos. Ez a módszer meglep az alternatív kompromisszumok kérdése, hiszen volt korábban már egy kompromisszum a jelentésben, amit mindenki el tud adott fogadni. Az alternatív kompromisszumról az tevőket nem tájékoztatták erről, és ez fájdalmas, ezt nagyon sajnálom, mivel több mint egy év munkája, munkája van ebben az anyagban. Köszönöm szépen, Müzsolié úr! Tegnap is felvetették ezt a megjegyzést, Krámer úr szólt hozzá ebben az ügyben nem jó ez a módszer, egyetértek, nem lehet kész tények elé állítani a szárnyékjelentéstevőket, és ha nem mindenki tájékozódott erről, akkor ez nem helyes. Tehát az alternatív kompromisszumokról szavazni fogunk. Liberácki úr, parancsoljon. Tak, panie przewodnicząca, to nieprawda. Köszönöm. Nem igaz, hogy az árnyék jelentéstevőket nem tájékoztatták. Igenis tájékoztatták őket, megkapták az információt, de szeretném felvinni a figyelmet arra a tényre, hogy a titkárság és az adminisztráció is azért van itt, hogy a képviselőket segítsék, nem pedig, hogy irányítsák tehát nézzük a szavazást, és hogy milyen eredmény születik. Alors, úr, várjon egy kicsit. Liberácki úr, elnökként nem fogadom el a javaslatát, sajnálom. Politikailag felelősek vagyunk, tehát állnunk el a választásaink mögött nagyon könnyű mindent a hárítani. Amikor politikai döntést hozunk az alternatívákra, akkor emellett ki kell tartani. Ön együtt dolgozott a többi jelentéstevővel, és a társjelentéstevőkeket nem tájékoztatták, ezért kongatták meg a vészharangot, és Krámer úr uh, is szólt ezügyben. Most uh, nem eh, nyitom meg erről a vitát, hiszen nem ezért vagyunk itt, de ez a típusú módszer nem elfogadható. Kramer 30 másodperce van, parancsoljon. Mikro. Mikrofon. Ich will nur noch sagen. Csak annyit, hogy minden vitában ahol az Imko is részt vett, és az alternatív kompromisszumokról nem tájékozódott, ez elfogadhatatlan. Én együttműködtem végig, és ugyanúgy kiürekeztetek minket, mint a többi árnyék jelentéstevőt. Az elmúlt 14 évben ezt még soha nem tapasztaltam, és ezt nem szabad megengednünk a továbbiakban sem. 30 másodperc, nem nyitjuk meg most a vitát. Müzoléó úr. Köszönöm szépen Kámer úrnak és a elnök asszonynak, hogy az igazságot helyre tették rég vagyok a politikában, és állok a döntéseim mögött. Köszönöm szépen a néppártnak, hogy megbízott bennem ezen nagyon fontos anyagot illetően. Köszönöm szépen, Műzölié úr. Most pedig el is kezdjük a szavazást. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 154-es mellette ellene tartózkodás nem világos. Szavazunk a 154-es módosítóról. A 154-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 2A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. És most következik a 2B kompromisszum. Ki szavaz mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. És most következik a 190-es mellette. Egy pillanat, várjanak. Tehát a 190-es módosítóról fogunk szavazni, megvárom, amíg felkészülnek, tehát kiszavaz mellette. Ellene? Kitartózkodik, elutasítottuk. 13-as mellette? Ellene? Tartózkodók? Nem egyértelmű. Megnyitom a 13-asról elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette. A 15-öst elektronikusan kérik? Rendben, megnyitom a szavazást. Tehát elektronikusan szavazunk a 15-ös módosítóról. Lezárom a szavazást, és igazuk volt, ezt elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene? Ki Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Grappini asszony ellenőrzést kér, akkor meg is nyitom az elektronikus szavazást, és kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 195-ös módosító mellette, tehát ki szavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Koch úr ellenőrzést kér, tehát a 17-esről elektronikusan szavazunk, megnyitom. Említettem, hogy elég kemény az álláspontja. Tehát le is zárom a szavazást. És elfogadtuk. Bízzon már bennem. Természetesen. Két azonos, 36 197 mellettük, ellenük, kitartózkodik, elfogadtuk őket. 196 mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. 205 mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Imkó 38, meg még mellette, nem, az már lement. Műzeli úr, okafogyott, tehát a 39, illetve 206 ben mellettük, ellenük tartózkodok, elutasítottuk. következik. 207 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Két azonos, 208 és 9 mellettük, ellenük, tartózkodok, elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 210 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus ellenőrzést kérnek. Megnyitom. 210. Lezárom a szavazást. És igaza volt, elutasítottuk. Két azonos következik. A 19 és 211 mellettük ellenük tartózkodok, elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 212-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 212-est elektronikusan, megnyitom. Lezárom. És valóban elutasítottuk. a szocialistáknál, mint hogyha két szavazat, de állandóan ez van. Hát náluk ez szokásszerű. Beadják a módosítót, aztán ellene szavaznak. Ez érdekes. Csak megállapítom, hogy ez az eredménye, ez nem egy értékítélet volt. Tehát menjünk tovább. Tehát 213-as mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk az IMCO 40-nel együtt. Következik az IMCO 41 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 232 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Két azonos következik, 233 és 45 mellettük, ellenük, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos módosító kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. És most következik a 7-es A kompromisszum, 7A. Kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. És most lapozunk a 8A kompromisszumra. Tehát 8A kompromisszumról szavazunk. 13-as oldalt 8A kompromisszum mellette, kiszavaz ellene, tartózkodok, nem világos, úgyhogy elektronikusan megnyitom a szavazást. Hát még egyszer 8A kompromisszum. Önök is nagyon megosztottak, ugye? Tehát le is zárom a szavazást. El, és elutasítottuk. Most pedig következik a 8B kompromisszum mellette, ellene. Kitartózkodik, Elfogadtuk. És ismét lapozunk az IMCO 60-ra. Jó pár lappal odébb van. Tehát IMCO 60-as, amiről szavazunk, ki szavaz mellette, ellene, kitartózkodik, ismét nem világos, úgyhogy elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, IMCO 60. Lezárom a szavazást. Az IMCO 60-ast elfogadtuk. Jön jó néhány, oka fogyott. Nous allons directement... És ugrunk az IMCO 42-esre mellette. Nem, ezek itt okafogyottak, Szender asszony. Tehát, kezdjük. Ott tartottunk, hogy IMCO 42. Nem, nem. A két másikat elfogadtuk, ezért okafogyottá vált, ami közötte van. Tehát az IMCO 60-ast elfogadtuk, és a két következő ezzel elfogadott, vagyis okafogyott. Tehát ezért jön az IMCO 42. Tehát az IMCO 42-esről szavazunk, ki szavaz mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítottuk és itt utasítottuk el. Tehát folytathatjuk. Imkó 7. De, de. A 42-est elutasítottuk. Riké úr, ne vess el itt a viszály magja, magjait, kérem. Tehát Imkó 7 mellette ellene elutasítottuk. Tehát az IMCO 7-es elutasítása került, 8-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 340-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Folytatjuk, 9A kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 9B kompromisszum mellette. Ki szavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Következik a 10A kompromisszum mellette. Ellene. tartózkodok, Nem világos az eredmény, tehát elektronikusan megnyitom a szavazást a 10A-ról. A 10 áról szavazunk, lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Most pedig következik a 11-es kompromisszum. De nem. Nem. Előtte van még két másik módosító. összpontosítsunk a munkára. Tehát a 425-ös módosító mellette kiszavaz ellene. Nem, tehát a 425-ös módosítóról szavazunk. A 424 benne volt a kompromisszumban, rövodálon asszony. Tehát a 425-ösről szavazunk most. a szavazó listájukat korrigálni kell, mert nem frissítették, nem napra kész az önök listája. Tehát az imént elfogadott kompromisszum részét képezi a 424-es, tehát arról nem szavazunk külön. Hogyha ez így rendben van, akkor a 425-ösre térhetünk. Rövoldálon asszony elfogadható? Tehát egy kis korrigálandó tételbe ütköztünk itt. Tehát a 424 benne volt a kompromisszumban, de 425 nem, mert az külön van, tehát 425 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 214-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. És most lapozunk, következik a 37-es módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 459-es mellette, illetve elnézést, javítja magát az elnök asszony, ez oka fogyott, tehát 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. És következik a 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. A következő a 499-es mellette, ellene, Tartózkodok, elutasítottuk. 500-as mellette, ellene, Tartózkodok, elutasítottuk. 501-es mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 503-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 502-es mellette, nem, elnézést, az oka fogyott. Három azonos következik. Egyben szavazunk, mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk mind a hármat. És a következő, az melyik? Itt van egy okafogyott, tehát 14A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. És következik az 15-ös kompromisszum nem, úgy látszik, hogy van egy kis tévedés a listámon. Elnézést kérek. Tehát 14B következik mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Ki mondta, hogy ellenőrizzük? A szakértő urakott oldalt? Mi ütött magukba ma délelőtt? csak a képviselők kérhetnek ellenőrzést, tehát 15-ös mellette ellene tartózkodok, és elfogadtuk 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodok, és elfogadtuk 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk két azonos következik, 584 és 101 mellettük, ellenük, Tartózkodok, elfogadtuk. 585 mellette, ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. 586 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, úgyhogy megnyitom elektronikusan a szavazást az 586-ról. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 587 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imco 102-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Imkó 103-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Két azonos, következik, 588 és 104 mellettük, ellenük, tartózkodok, elfogadtuk. Megint két azonos, ami okafogyott, aztán megint okafogyott, és következik az 592-es. Tehát 592 és a 105 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Imko 106 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük a 105-öst, a 106-ost. Elektronikusan szavazunk, tehát a 106-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Jön egy okafogyott, és következik az 597 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 598 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 599 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Két azonos következik, a 600-as és a 107 mellettük, ellenük kitartózkodik, elfogadtuk őket. 601-es mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Következik a 603-as mellette, ellene tartózkodók nem világos, tehát elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Két azonos következik. 603 és 604. Mellettük, ellenük, tartózkodok, elutasítottuk. Ellenőrizzük ezt az utóbbi kettőt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 606 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. A maman 608. 608-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-7-es, 6-8-as mellette, ellene, tartózkodás, nem világos. Elektronikusan szavazunk a két módosítóról együtt. Lezárom a szavazást. Elutasítva valóban. 609-es, 109-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6.12 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6.10-es mellette ellene elutasítva. 6.11 és 110-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 613, 111-es 614 es együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 615 és 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Le 617, nous le votons pas. 617-esről nem szavazunk. 616 és 113 együtt mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 619-es, 618-as mellette ellene, tartózkodás nem világos, a kettőről együtt elektronikusan szavazunk. Je ferme le vote. Lezárom a szavazás, elfogadva. 620-as, 114-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 621-es, 115 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 622 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53 okafogyottá válik, az 53-as A 623-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, azt gondolom, hogy elutasítva, de ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást a 623-asról. Lezárom a szavazást, elutasítva. 24-es és 116-os együtt mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 625 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 626 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 627 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 628 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 628-asról szavazunk, Grappini asszony. 628-as. Lezárom a szavazást. Igaza van, valóban elutasítva. 629. mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 630 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 631, 117-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 118-as, 632-es együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 633, 634, 637-esig együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a különböző módosítókat a 633-astól a 637-esig együtt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Bízzanak bennem, elutasítva. Én megbízom magamban, látják? 56-os mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 58-as mellette, elnézést, az IMKO 1 mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imkó 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Okafogyottá válik a 64 és 62-es mellett ki van ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 62-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 76-os műzöléi úré mellette ellene tartózkodás elutasítva. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 77 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító. Krámer úr szeretné ellenőrizni az egyes módosítót? Rendben, akkor megnyitom az elektronikus szavazást az egyes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva nem sokkal, de elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette, ellene tartózkodás nem világos, szavazunk a 78-asról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 79-es okafogyattá válik, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 87-es mellette ellene tartózkodás nem világos, 87-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 88 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Imkó 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 90-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 91 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 6 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum, jó. Az Imkó 6-osról megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elnézést, igazuk van, elutasítva. Folytatjuk 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk a 21-es kompromisszum 22 mellette, ellene tartózkodás. 23-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 122 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imkó 14 mellette, ellene, tartózkodás, nem tudom. Az IMCO 14-esről megnyitom az elektronikus szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Imkó 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Imkó 16 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, az Imkó 16-osról megnyitom az elektronikus szavazást. Allez, je ferme le vote. Lezárom a szavazást elutasítva. 124-es, 17-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Imkó 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 136, 100, illetve 21-es imkó mellette ellene tartózkodás elfogadva. 137 és Imko 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 138-as 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 139-es nem szavazunk, 140, 24-es mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük együtt a 140-est és az IMCO 24-est. Allez, je ferme le vote. Et c'est adopté. Elfogadva. A jelentésről szavazunk. Most megnyitom a szavazást a teljes jelentésről. Ti! Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 39 mellette, 2 ellene, 6 tartózkodás mellett. Gratulálunk, a jelentést elfogadtuk. Liberecki úr, gratulálunk!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 Allez, on est reparti, on continue, s'il vous plaît. Folytatjuk a szavazást. a Virkunen jelentéssel a nehéz gépjárművek CO2 kibocsátási előírásainak meghatározása. Uve, uh... E, Je sais votre joie d'avoir voté le droit des passagers, mais... Látom az örömüket eh, a, az utasok jogairól, de még nagyon sok szavazni valónk van. Kérek mindenkit, hogy legyen csendben a teremben. Hogyha beszélgetni szeretnének, úgy fáradjanak ki a teremből, kérem. Koncentráljunk továbbra is a szavazásra a nehéz gépjárművek CO kibocsátásának előírásai. Elkezdjük egyes kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 83 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 84 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 85 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 86 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 88 mellette, ellene tartózkodás, nem világos. Szavazunk a 88-as módosítóról, megnyitom a szavazást. Je ferme. Je ferme. Ah oui, le PPE, vous en avez un en trop. A néppárt soraiból egyel többen szavaztak. Ki az, aki pluszban szavazott? Mais, oui Allez, c'est correct maintenant. Madame Verkunen, vous allez voter sur votre... Verkunen asszony, ön fog azért a saját jelentéséről szavazni, ugye? Lezárom a szavazást a 88-asról, elutasítva 90 mellette, ellene tartózkodással elutasítva, 91 mellette ellene, tartózkodás nem világos. Megnyitom a szavazást a 91-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 92 mellette. Ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, ez sem világos, szavazunk. Hármas kompromisszum. Lezárjuk a szavazást. Elfogadva. 97 mellette, ellene, elutasítva. 97-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 98. A 97-esről megnyitom az elektronikus szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Igazuk van, elfogadva. 98-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük a 98-ast? Rendben, megnyitom elektronikusan. Teliska úr, egyetértek. Ezt valóban el fogjuk utasítani. Tehát lezárom a szavazást. Telicska úr, bíztam magában. De hát, szelávi, ilyen az élet. Ahogy ön is említette. Tehát ezt elutasítottuk. Épp fordítva, javítja magát az elnök, azt mondja, elfogadtuk. Tehát elfogadtuk. Folytatjuk. 99 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Százas mellette ellene tartózkodok. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Tudtam, hogy valaki ellenőrzést kér, tehát elektronikusan ellenőrizzük, de szerintem elfogadtuk, Telicska úr. Lezárom a szavazást. És majdnem jól éreztem, egyetlen szavazatom múlott. Tehát világos volt a helyzet. A következő 101 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 102-es az fogyott. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Azt gondolom, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Nagyon szoros az eredmény. Következik az ötös kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók. Ez is szoros, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük az ötös kompromisszumot. Lezárom a szavazást. Elfogadtok. Következik a hatos kompromisszum. Kiszavaz mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Következik a 114-es mellette. Ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. 117 mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. 118 mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. 119 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 120 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 121 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 123 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 122 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 124 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 125 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 126 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Két azonos, 127-28 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük. Nem egyértelmű. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És az eredmény elfogadtuk. 129 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 130 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 131 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Két azonos, 132-3 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 134 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 135 ellenőrizzük, tehát megnyitom elektronikusan a 134-ről a szavazást. Szavazzanak, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Ilyen az élet. Pardon. Elnézést. Wim van de Kamp úr is elmondta, hogy, a, hogy Telicska úrral megbeszéltük, hogy ilyen az élet, Wim van de Kamp úr szerint meg a mi életünk ilyen, de az övé nem. Tehát szórakoztató a Tran bizottság ülés. 135 a következő mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 137 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 136 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 138 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 139 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 140 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 141 mellette Kramer úr ellenőrzést kér a 140-esre, akkor megnyitom a szavazást, ellenőrizzük a 140-est. Lezárom a szavazást. És valóban elutasítottuk Kramer úr. 141 mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 142 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 147 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 148 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 149 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 150 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 154 mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 100, ellenőrzés kérnek, rendben, tehát megnyitom a szavazást, 154 Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 155 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 156 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 157 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 158 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 159 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 160 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 161 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 162 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Két azonos, 8-9-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk ellenőrizzük a 8-as, 9-est, elektronikusan megnyitom a szavazást. És most lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Igazuk volt, amikor ellenőrzést kértek, tehát 10-es mellette, ellene, tartózkodó, elutasítottuk. 11 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 12 mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. Egyes mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 15 mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk 16 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18 mellette, nem, elnézést, az fogyott a kettes miatt. Úgyhogy tovább lépünk a 17-re mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük tehát a 17-esről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Igazuk volt, mert nem fogadtuk el. Tudom, ilyen az élet, Szelavi. Vin van púr. szórakozzon csak, tessék. 19 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Húsz mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 21 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. És most következik a 29 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom. Tehát a 29-esről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk egy kicsit világosabb így az eredmény, mint amit láttam. 28 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 4-es mellette, kiszavaz ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Következik a 35-ös mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodok, Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 36-ost. Megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást, és a 36-os módosított sajnálatos módon elutasítottuk. Nos, Wim van de Kampúr, ne zavarja a kollégáit, kérem szépen. 37 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 39 mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 41 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 43 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 45 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 46 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 47 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 49 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 50 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 52 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ellenőrizzük az 52-esről, megnyitom a szavazást. Adják le a szavazataikat a gépen keresztül. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Folytassuk. Tudjuk, Wim van de Kampur, hogy ilyen az élet. 51 mellette. Ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. 53 mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. 54 mellette. Ellene tartózkodok, elutasítottuk. 55 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 56 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 57 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 58 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 59 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 60 mellette, ellene tartózkodok. Kétes az eredmény, úgyhogy elektronikusan megnyitom a szavazást a 60-as módosítóról. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Következik a 61-es mellette, mell ellene tartózkodok, Elég szoros az eredmény, ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 61-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Tehát el lett fogadva. Egy szavazat többséggel, 11-es mellette, ellene tartózkodok, és elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodó, elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 71 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. És most a záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. 37, 8 ellenszavazat. Virkonen asszony, gratulálok, elfogadtuk a jelentését. Allez, nous continuons les votes. Akkor folytassuk a szavazást, mégpedig egy véleménytervezettel a több éves pénzügyi keretről szóló időközi jelentés tárgyában. Ha bárki beszélgetni óhajt, akkor kérem ezt a termen kívül tegye meg. Akkor kezdjük. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Donc compromis 7, c'est adopté. Harmincötös kompromisszumos mellette Quand Ah oui, amendement 34 d'abord. Amendement 34. 34-es módosító mellette ellene tartózkodás. Nem mondtam még, hogy elfogadtuk-e vagy sem. Mit reggelizett Fandellan úr? Lehet, hogy szibarackot. is a kompromisszumos ellenőrzése miatt kiabáltak. Nos, tehát akkor a 30-as módosító mellette, 3-as, 30-as. Nos, lezárom a szavazást, és nagy többséggel elfogadtuk. 34-es módosító ugyanis Van Dalen úr már előre tudta, hogy megszavazzuk-e vagy sem. Megnyitom a szavazást a 34-esről. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Köszönöm, Mezolié úr, hogy átnyomta, és Rövadalan úr, neki is köszönet. Nos, akkor a 35-ös következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kompromissz, 8-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es, 43-as módosítók mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor most a zárószavazás szavazás következik a teljes szövegről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 35 mellette, 8 ellene, 4, 8 tartózkodás, 4 ellene, úgyhogy gratulálunk a jelentéstevőnek, nagy többséggel elfogadtuk. És most következik az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló vélemény megszavazása. Euh, allez vite. Allez, sur l'agence européenne du travail. Tehát az Európai Munkaügyi Hatóságról szavazunk. Ha készen áll mindenki, akkor a 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Van Dalen úr szeretné ellenőriztetni, akkor tegyük ezt. Nos, megnyitom a szavazást a 23-as módosítóról. Európai Munkaügyi Hatóság. Lezárom a szavazást. 34-en ellene szavaztak, ez előfordul. 24-es módosító, túl nagy a zaj, 286-os, együtt szavazunk, mellett ellene elutasítva. Ezt is ellenőrizzük? Oké, okay, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 90-es módosító mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, ellenőrizzük. A 90-es módosítót. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Százas módosító Deli kollégától mellette ellene tartózkodás azt hiszem elutasítottuk. Rendben. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102-es mellett, szintén Deli úr módosítója mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Nos, akkor a 102-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást a 102-esről, és elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, ellenőrizzük. 103-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Telicska úr, elfogadtuk. Ez elég különös. Az egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109 9-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasító, elfogadva. Ellenőrizzük a 115-öst, megnyitom a szavazást, 115-ös, lezárom a szavazást, elutasítva. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 122-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 125-ös mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy elektronikusan szavazunk a 125-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 126-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2A kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Következik a 129-es módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 130-as mellette, ez okafogyottá válik, úgyhogy a 131-es következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 132-es okafogyottá válik, következik a komp- hármas kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 140-es módosító mellette ellene tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. 140-es, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 14-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. És most következik egy pillanat. ...147-148-as módosító a tizedik oldalon. Ez nem okafogyott még. A 14-es kompromisszumosnál nem szerepel a 147-es és a 148-as, úgyhogy ezekről két azonos módosítóról van szó, szóval ezekről szavaznunk kell. Mellette ellene úgy tűnik, hogy itt félreértésről van szó. A 14-es kompromisszumost most fogadtuk el, és a 147-es, 148-as módosító ebben a kompromisszumban nem szerepel, ezért erről a két azonos módosítóról külön kell szavaznunk. Ezért most szavazunk erről a két módosítóról, tehát még egyszer ezekről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, akkor tegyük azt. 147-148. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadva áttérünk 150-es módosítóra mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 151 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 152 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Deli úr ellenőrizni akarja? Akkor ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. De van még egy Deli úrtól a 153-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154-es megindeli úré mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. as mellette, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 168-ast. Je pense qu'il est rejeté. Mais peut-être... Elutasítva, azt gondolom. Allez, je ferme le vote. Lezárom a szavazást, elutasítva. 169 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 170 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 171 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 172 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 173 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 174 mellette Schmidt asszony, melyik módosítót szeretné ellenőriztetni? a 173-asat. Rendben, megnyitom az elektronikus szavazást a 173-asról. Lezárom a szavazást. Igaza van Schmidt asszonynak, elfogadva, a 173-ast elfogadtuk. 174 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodás nem világos. Megnyitom az elektronikus szavazást a 175-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 177 mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 178 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 179 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 182 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 185 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 186 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 187 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 188 mellette, ellene, tartózkodás elfogadott. 189-190 mellette ellene. Tartózkodás nem világos. Ellenőrizzük a két azonos módosítót. Megnyitom a szavazást. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Elfogadva. <coughs> Les deux suivants vont tomber. 193. 193 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 194, 195 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos. A kettőről megnyitom az elektronikus szavazást, 194-esről és 195-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 2. 198 a következő mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt gondolom talán elfogadva ellenőrizzük a 198-asat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 14-es módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-es módosító elutasítva 15-ös mellette ellene tartózkodás a 190 nem, először a 15-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 199-es mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 199-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon szoros a küzdelem, elutasítva. 200-as mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 202 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A 202-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 201-16-os együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 203 mellette, Lukasevszka asszony a 17-est szeretné ellenőriztetni? Rendben, a 17-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 203 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 204 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos. A 204-esről megnyitom az elektronikus szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 205 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 206 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 15 A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás Ellenőrizzük a 15-át, megnyitom az elektronikus szavazást. 15A kompromisszum. A néppárt soraiból egyel többen szavaztak. Lezárom a szavazást. 24 mellette elfogadva. 16-os kompromisszum. Nem, ez oka fogyott válik, mondja az elnök. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettő huszonhét mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, 30-en ellene, úgy tűnik, hogy a kezüket nem tették fel egyértelműen, elutasítva. 228 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 229 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 230 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 231 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 232 mellette ellene nem világos a 232-esről megnyitom az elektronikus szavazást lezárom a szavazást 232-esről jó, hogy ellenőriztük elutasítva 233 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 234 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 236 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 236-osról megnyitom az elektronikus szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 238 mellette. 37-es javítja magát az elnök. 237 mellette. Ellene. Tartózkodás. Szoros a küzdelem. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 237-esről mellette, ellene, elektronikusan, lezárom a szavazást, elutasítva. Nagyon szoros az eredmény. es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 245 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, azt gondolom, de ellenőrizzük. A 245-ösről megnyitom az elektronikus szavazást. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Nagyon szoros az eredmény, elutasítva. 246 mellette, ellene, ez is szoros. Megnyitom az elektronikus szavazást a 246-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A moment de 247 mellette ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 248 mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 249 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 251 mellette ellene tartózkodók, nem egyértelmű, Elektronikusan megnyitom a szavazást a 251-ről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 253 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. Ellenőrizzük rendben, megnyitom a szavazást a 253-ról ellenőrizzük, lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Valóban igaza volt. 255 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ez sem világos. Ellenőrizzük a 255-öt elektronikusan. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. A 254 oka fogyott, 256 mellette, ellene. Ki tartózkodik? Azt gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát megnyitom a 256-ról az elektronikus szavazást, tehát ki szavaz mellette, az nyomja meg a gombot. Elfogadtuk. 18 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Ellenőrizzük rendben. Megnyitom a szavazást. A 18-asról. Tehát megnyitottam a szavazást. Most lezárom. És elfogadtuk. 257 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 258 mellette, ellene, tartózkodok, ellenőrizzük. Nem világos az eredmény, tehát 258 elektronikusan. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Nagyon szoros az eredmény. A 19-es módosító az csak nyelvi jellegű, tehát a 20-as mellette, ellene, tartózkodók, nem világos, hogy mi az eredmény, elektronikusan szavazunk a 20-asról. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Nem, fordítva javítja magát az elnök hogy elutasítottuk. 259 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 260 és 61 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük mind a kettőt, akkor megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk, igaza van. Következik. A következő az a 272-es. Így igaz? Tehát 272 és 73 azonos mellette, ellene tartózkodok, nem egyértelmű az eredmény, úgyhogy elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Következik a 275-ös mellette, ellene. Tartózkodok, elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 274 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 277 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 279 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 280 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 284 mellette, ellene tartózkodók, nem tudom mi az eredmény, tehát elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 284-ről. Lezárom a szavazást és elfogadtuk. 285 mellette, ellene, tartózkodás. Túl szoros az eredmény, tehát a 285-öst ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 287 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nos, ellenőrizzük ezt, és megnyitom a szavazást. 287-ről szavazunk elektronikusan. Lezárom. És elutasítottuk ez az eredmény. Mégpedig elég rendesen. 288 mellette ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 289 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 290 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 291 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 292 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 292-est. Kérem, hogy szavazzanak. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 293 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 294-es, 90, 294 mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettő kilencvenöt mellette. Ellene. Tartózkodás. Ez se világos, úgyhogy elektronikusan megnyitom a szavazást. Le is zárom. És elfogadtuk. 296 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. 297-es mellette. Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 298-as mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 299 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 300-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 301 ellenőrizzük, tehát a 300-ról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást és igaza volt, mert elfogadtuk. A következő oka fogyott, és következik a 303-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Igaza volt. Okafogyott a következő kettő, 28-as mellette. Ellene. kitartózkodik, Nem világos. Elektronikusan megnyitom a szavazást a 28-as módosítóról. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 29-es mellette ellene ellenőrzést kér? Ertugur. Tehát a 27-est ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És valóban elutasítottuk Ertugur. 29 mellette ellene, Tartózkodok. elutasítottuk. 30-as mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. 31 mellette, ellene, Tartózkodok. elutasítottuk. 32 mellette, ellene, Tartózkodok. elutasítottuk. 35 mellette, ellene, Tartózkodok elutasítottuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 33-as mellette, ellenőrizzük az előbbit, tehát az előadó egyes módosítójáról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Az egyes módosító eredménye, hogy elutasítottuk. Következik a 33-as módosító. Kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette, elnézést, a 36-os oka fogyott, mert a 33-ast elfogadtuk, tehát 34 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk a 34-es módosítót. 38 mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 38-asról. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. Igaza volt nyolcas kompromisszumos mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a nyolcas kompromisszumos módosítóról. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást és elutasítottuk, valóban igazuk volt. Most, mostantól végig elektronikusan szeretnének szavazni? Egyszerűbb lenne valóban. Akkor kezdjünk bele. Viszont igaza is van Szender asszonynak, akkor folytassuk normál, 8-as kompromisszumos mellette, ellene. 8A-ról mellett ellene elektronikusan ellenőrizzük. Nagyon szoros az eredmény. kell egy kis csoki is hozzá. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Következik a 49-es mellette. Tehát mellette kiszavaz, most ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 50-es mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 9-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók, nem világos az eredmény, elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk a 9-es kompromisszumos módosítót elutasítottuk. Akkor módosítónként fogunk most szavazni. Tehát fogjunk bele, 51-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. 53-as mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. 52 mellette, ellene, tartózkodok, nem világos az eredmény. Bilbao asszony, igaza van, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, és az eredmény, hogy elutasítottuk Bilbao asszony. Hármas módosító, mellette, ellene, tartózkodok, nem világos, a hármas módosítóról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 54-es mellette, ellene, ki tartózkodik, Lukasevszka asszony ellenőrizzük természetesen elektronikusan. Lezárom a szavazást. És az eredmény, hogy elfogadtuk. 55-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. Négyes mellette. Ellene tartózkodok, elutasítottuk. Ötvenhatos mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Tehát az 57-ről megnyitom elektronikusan a szavazást. Ha leadták a szavazataikat, zárom a szavazást, és igazuk volt, ezt elfogadtuk. Folytatjuk. 58 mellette. Ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. 59 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 61 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Ellenőrizzük készfeltartásra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést, Bilbao asszony. Van egy egyszerű oka ennek az eredménynek, nem emelik föl rendesen a kezüket. Tehát tovább, tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. 67 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Ellenőrizzük, Lukasevszka asszony. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Folytatjuk, 68-as mellette. Ellene. Tartózkodok. Nem világos ellenőrizzük a 68-asat elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és egy szavazat többséggel elfogadtuk Deli úr. 69 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, Tartózkodok? elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, Tartózkodok? és ezt elutasítottuk. De ellenőrizzük is mindjárt a 71-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 72 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 72-est is, Grappini hogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Grappini asszony, elutasítottuk. Haladjunk, haladjunk, tehát 73 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 74 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 11-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ki mondta, hogy ellenőrizzük? Zlotowski úr? Ön kérte ellenőrzést? Akkor rendben, ehhez joga van, akkor megnyitom a 11-es kompromisszumosról elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. 34 igennel, Zlotowski úr, elfogadtuk. 78-as mellettem ellene. Tartózkodás, ez se világos, úgyhogy elektronikusan szavazunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. A 78-ast elfogadtuk. 79 mellette, nem, ez okafogyott. 8-as szintén, 80-as Bilbao asszony. Ki szavaz mellette, ellene, elfogadtuk. 81 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Allez, on va vérifier le 81. Si vous... Ellenőrizzük a 81-est, ha akarják. Je ferme le vote, s'il vous... Lezárom a szavazást. Elfogadva. Vous levez pas les bras. Nem teszik föl a kezüket. Amendement 82. 82-es módosítva mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 83 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 84 mellette. Ellene tartózkodás a 85. Grapini asszony, ellenőrizzük a 84-eset. Je ferme le vote. Elfogadva. Igaza van Grappini asszonynak. 85-ös mellette ellene, tartózkodás, nem világos. Megnyitjuk a 85-ösről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva egy szavazattal. Amendment 86. 86-os mellette. Ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizzük a 86-ost, lezárom a szavazást, elutasítva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, nem tudom, 87-esről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás, azt gondolom elutasítva, de ellenőrizzük a 88-asat. Lezárom a szavazást. Nagyon szoros az eredmény, de elutasítva. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizni szeretnék a 89-est, hát rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A végső szavazásra térünk át. Van -e esetleg időre szükségük? Nem. Megnyitom a szavazást. A szavazás nyitva. Lezárom a szavazást. A jelentés elfogadva 25 mellette, 17 ellene, két tartózkodás mellett. Alors, attendez. Monsieur le rapporteur, vous vouliez... Jelentéstevő szót kér? Parancsoljon, Dezsen úr. Äh, nur äh, bemerken, dass bei der Schlussabstimmung mein Name aus der äh, Abstimmungsliste gestrichen Köszönöm. Csak annyit akartam mondani, hogy a nevem nem jelenik meg a ö, záró szavazás listáján. On essaie d'écouter notre rapporteur. Megpróbálunk tiszteletet tanúsítani a jelentéstevővel szemben, és meghallgatni őt. Tehát azt kérném, hogy a nevemet vegyék le a szavazólistáról. illetve a jelentés egészét illetően, jelentés egészéről. Votre nom... Tanzsán úr visszavonja a nevét, tehát a jelentésből. Ennek a kérésnek eleget teszünk. D'accord, très bien. Rendben. Köszönöm szépen, Danzsen úr. Folytatjuk a szavazást. Köszönöm.

Je suis désolée, il reste encore des votes et on a pris beaucoup de retard. Nagy késésben vagyunk. Rovodalon asszony, mivel késlekedésben vagyunk, ön azt kérte, hogy az ön pontja, amely a Féderre vonatkozik, az Európai Regionális Fejlesztési Alapja, egy későbbi eh, napirendre kerül, ha ezzel egyet tud érteni. Folytatjuk a szavazást az Európai Ügynökségről. Szalini úr jelentése. Kompromis A, ki? Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. S'il vous plaît, je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Mindenkit kérek arra, hogy legyen kicsit csendesebben hármas módosító mellette. A tanácsadókat kérem, hogy vegyék figyelembe, hogy szavazunk, menjenek ki, kérem, amennyiben beszélgetni szeretnének. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 152 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 173 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 155 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 155 6 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 157 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 158-23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Áttérünk 181-esre mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 182 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 187 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 188 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 189 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 190 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 191 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 192 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 193 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 194 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 195 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 196 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodás nem világos, 197-esről szavazunk, megnyitom a szavazást, 197-esről, Lezárom a szavazást, elfogadva. 98 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 199 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 200 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 201 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 202 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettő-három mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 214 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 214-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva a 214-es. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 248 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 249 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellenállt tartózkodás elfogadva. 251 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 266 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 213 mellette, elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 281 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 294 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 295 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 300-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 301 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 302 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 303 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 304 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 305 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadva 6054 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 37, 307 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 60 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 311-es mellette ellenet tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 314 mellette ellene tartózkodás, nem tudjuk. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva 3.15 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3.16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3.17 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3.18 mellette, 318 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva 61 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva 319 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 320 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 322 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 321 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 23 mellette ellene tartózkodás eltesítve. 324 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 325 mellette ellene tartózkodás eltesítve. 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 327 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 328 mellette ellene tartózkodás elfogadva a 21-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 329 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 332 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 333 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 66 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 67 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 73 mellette ellene tartózkodás elutasítva 74 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 23 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 77 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 80 mellette, ellene tartózkodás, elutasítva 78 mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 79 mellette, 58-as oka fogyottá válik. egy mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82 ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a 82-est, megnyitom a szavazást, Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. Igaza van, ezt jó nagy többséggel elutasítottuk. Alaposan elutasítottuk, ahogyan mondtam. Tehát 83 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 86 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 88 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 89 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 24 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 95 mellette, elnézést, javítja magát az elnök asszony, a 27-es kompromisszum, 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk, 95 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 96 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 97 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 98 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 99 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 100-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 101 mellette, ellene, tehát ellene, kiszavaz ellene, kitartózkodik, és elfogadtuk. 102 mellette, ellene, Tartózkodok. elutasítottuk. Egyes mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. 103 mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. 104 mellette, ellene, Tartózkodok. elutasítottuk. 105 mellette, ellene, Tartózkodok. elutasítottuk. 126 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 108 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 109 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 110 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 111 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 112 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk 113 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 114 mellette, ellene tartózkodók, tehát tartózkodók, nem világos, elektronikusan szavazunk a 114-esről. Tehát szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 115 mellette ellene tartózkodók, elutasítottak 116 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 117 mellette, igaz, oka fogyott, tehát 118 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 119 mellette, ellene tartózkodók, nem egyértelmű, úgyhogy a 119-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 120-as módosító mellette, ellen tartózkodok. Elfogadtuk. 121. Ellenőrizzük. Allez, on arrête de perdre du temps, là, s'il vous plaît. Ne vesztegessük az időt. Tehát a 120-ast azt elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek, vagy nem? Nem. Tehát akkor 121 mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodok. Elutasítottuk. Speed szavazásban haladunk, úgyhogy Első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 125 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 126 mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. Most pedig a végszavazás következik. Szálini úr jelentéséről megnyitom az elektronikus szavazást. Je ferme le vote, s'il Lezárom a szavazást, kérem szépen. 35 igen, 3 nem, egy tartózkodás mellett gratulálunk Szaléni úrnak a jelentés elfogadásához. és következik a mai este, vagy inkább nap utolsó szavazása. Pável Pelicska úr jelentése következik. Saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatos vélemény, katonai mo mobilitás egyes mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodók, nem egyértelmű, mert nem emelik fölrendesen a kezüket. Tehát még egyszer szavazunk, tízes mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 19 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 28 mellette ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 35-ös ellenőrizzük a 32-est. Megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 35-ös, ellenőrizzük, tehát a 35-öst azt elutasítottuk. 36 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 37 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 39 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 38 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 40 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, az ötös kompromisszumot elfogadtuk. Marinescu úr, igen. Est-ce qu'on peut vérifier si nous avons voté? Ellenőrizhetnénk, hogy az 53-54-est megszavaztuk-e? Elnök? az 5354-es Marinescu módosítók benne vannak a négyes kompromisszumban, amit elfogadtunk. Tehát így érthet, ugye? Az ötös kompromisszumot tehát elfogadtuk. Jön a 45-ös mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 52-es módosító, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 57 mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk egyes módosító, akkor visszatérünk az 57-esre, Grappini asszony, rendben, megnyitom elektronikusan a szavazást. Le is zárom. És elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Kettes mellette, Elnézést. Az 57-esről beszéltem, elnök asszony. Ellenőriztük az 57-est, Grappini asszony. De volt valami gond? Az 57-es módosítóját Grappini asszony elfogadtuk. Tehát ez rendben van. Elnézést. Kettes módosító mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Most pedig a végszavazás következik, Telicske úr jelentésével kapcsolatban megnyitom elektronikusan a szavazást. A mai nap utolsó szavazásához értünk, ami nagy szerencse. Le is zárom a szavazást. 28 igennel, 7 nemmel, két tartózkodással elfogadtuk Telicska úr jelentését, bravo, gratulálunk! Après la séance des votes qui ont A szavazások órái után, ami elég kemény, nagy munka volt, most azt mondom, hogy pontosan 6 percnyi szünetet tartunk. Ennyi idő alatt meg lehet inni egy kávét, vagy pihenhet az ember egy kicsikét, úgyhogy hamarosan folytatjuk.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

Bien, mais on va commencer, si vous le voulez bien. Engedelmükkel akkor folytatjuk az ülést. Nincs még itt senki. Vim, Tehát folytatjuk a következő jelentéssel, aminek én vagyok a jelentéstevője. A transeurópai közlekedési hálózatok, a TENTI témaköre ez komoly költségvetési akadályokba ütközött, illetve nincs rá keret. Ez az első akadály. A második pedig szabályozói típusú. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy amikor infrastruktúra beruházást indít az ember, illetve a, mikor eh, mikorra sikerül forrást is szerezni hozzá, általában az átfutás 8 év szokott lenni a két pont között. Tehát emiatt elég sok beruházás meghiúsul. És ezért született a bizottság javaslata, hogy az átfutást rövidíteni és egyszerűsíteni kellene megfelelő szabályozói kerettel, aminek operatív célja van, tehát szeretnénk, hogyha a transeurópai közlekedési hálózatok mielőbb üzembe állhatnának és jól működhetnének. számos javaslatot terjesztettek elő, egy egységes hatóságot, illetve egy egykapus kiszolgálást, egy ablakos kiszolgálást vezetnének be, ami nagy mértékben egyszerűsítené a beruházásnak a hatáját, illetve az engedélyek beszerzését, az indulásnak a feltételeit. Másodszorban a bizottság javaslata szeretné lerövidíteni három évre körülbelül a formalitások átfutat, átfutását, jogorvoslatot nem véve figyelembe természetesen, és én támogatom is ezeket a javaslatokat. Annyit tennék hozzá, hogy én azt is felvenném ebbe a körbe, hogy a hatáskört lehessen delegálni tagállami beleegyezéshez kötve azt, hogy az egyablakos kiszolgálás egy meghatározott keretben valóban érvényesülhessen regionális szinten. Tehát az egyablakos kiszolgálás az a beruházás helyszínéhez, legközelebbi helyhez kötődjön és a határon átnyúló beruházások esetében is az egyszerűbb vonatkozó jogot lehessen alkalmazni az engedélyek esetében például, illetve a piaci szabályok betartása terén. Elismerve, hogy az egységes hatóság által elbírált beruházások megfelelő piaci feltételek között tudjanak ezek a beruházások elindulni és működni. Ezek tehát a bizottsági javaslatai. A szubszidiaritást számos kérdés felveti, ezt látni kell, tehát komolyak a tétek a sikernek fontos tényezői vannak, és a transeurópai közlekedési hálózat sikere áll vagy bukik ezen. Tehát ezért számítok a kollégák együttműködésére, hogy ez a munka még tartalmasabb legyen. Ennyit szerettem volna, elnök asszony. Köszönöm szépen, Riki úr. Wim van de Kamp úrnak adom meg minden késedelem nélkül a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék először is Dominik Rikének köszönetet mondani a jelentéstervezetért. Ma délelőtt nagyon fontos szavazásokra került sor, és az Európai Bizottság szerintem nem kap kellő figyelmet vagy publicitást. Múlt héten elhangzott, hogy a tagállamok nem használtak fel a 2014-20 közötti időszakban 247 milliárd eurót, és az MFF keretében. Szerintem ez a mostani javaslat kiváló, hiszen minden nap arról beszélünk, hogy a tenté milyen fontos hálózat, és hogy egy átfogó hálózatot kell kiépíteni, tehát ezt kell megvalósítani, ezt kell mindenféleképpen érvényesíteni. A bürokratikus eljárások és a szükségtelen bürokrácia mindenféleképpen alása a projekteket, és éppen ezért nagyon fontos, hogy egy ilyen egyablakos megközelítést alkalmazzunk a különböző kormányok esetében. Tehát ez kell napirendre tűzni. Az 5,1 milliárd euró megtakarítás, amit Riké úr említ, illetve a bizottság is, ez de e felett nem mehetünk csak úgy el, hiszen ez rengeteg pénz. Az egyablakos rendszer a nemzeti hatáskörbe tartozik majd, tehát a nemzeti hatóságok lesznek illetékesek a végrehajtás tekintetében. A projektek határidejét én kiválónak tartom, és a közösségi érdeket szolgáló projektek prioritását is azt hiszem támogathatjuk, illetve a bizottság ez irányú javaslatát, és egyetérthetünk Riké úr jelentésével is. Ugyan lesznek módosítóink, de nem túl sok. Köszönöm szépen, Wim van de Kampur, Ayla Sanders asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm Riké úr munkáját, bevezetőjét, és szerintem nagyon hasznos, hogy konkrétan rávilágított arra, hogy a Connecting Europe eszközt mindenféleképpen alkalmaznunk kell annak érdekében, hogy a projektek megindulhassanak, és hogy új mechanizmusokra is szükség van mindenhez. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a CEF és az AFED keretében együttműködtünk a bizottsággal egy olyan mechanizmus kidolgozása érdekében, ami hatékonyan kezelhetné a határokon átnyúló akadályokat, tehát egy közösségi javaslatra van szükség annak érdekében, hogy a kétoldalú problémákat meg lehessen oldani, és hogy a szerződés szellemében járjunk el. És nyilván semmi olyasmire nem kívánunk sort keríteni, ami ellentétes lenne a szerződés szövegével, az európai szemeszter lehetővé teszi majd, hogy bizonyos projekteket ellenőrizzünk, amelyekre a tagállamok Brüsszelben kötelezettséget vállaltak. És ezáltal nagyobb nyomást tudunk gyakorolni a kormányokra, ugyanis gyakran illetve előfordul, hogy a kormányok túl sok projekttel állnak elő, mások sokkal kevesebbel. Minden esetre a projekteket fel kell gyorsítanunk, ezt is valahogy kezelnünk kell, és e tekintetben fogunk majd módosítókat benyújtani. Köszönöm, Zlotowski úr, parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Ja również, podobnie jak moi przedmówcy. E, Köszönöm szépen, én is csatlakozom a Riké úrhoz, és a mi frakciónk is teljesen egyetért azzal a szándékkal, ami a javaslat mögött, a bizottság javaslata mögött meghúzódik, tehát a beruházási folyamatot fel kell gyorsítani a TNT hálózatok kapcsán. Az Európai Uniónak szüksége van egy ilyen közlekedési gerincre, és azt hiszem, hogy itt a legnehezebb akadályokat le kell küzdeni, amelyek között nyilván a pénzügyi források is egy problémát jelentenek. Különösen nehéz feladat annak szabályozása, hogy a határmenti területeken mi történjen, Gyakran látjuk, hogy a tagállamok közötti koordináció hiányos, és emiatt a projektek megvalósítása kés, késlekedik. A bizottság javaslatának 78-as pontja éppen ezért különösen fontos lesz. És ami a bürokratikus, adminisztratív eljárásokat illeti, a projektek kapcsán egy-egy tagállamban. Vannak kételjeink, hogy a javasolt megoldás megfelelően hatékony lesz-e az egyes tagállamokban. Ugyanis a közigazgatási határozatokat nemzeti hatáskörben adják ki, nemzeti eljárások szerint az egyes projektek kapcsán, és ez így nem túl logikus így például a környezetvédelmi szempontok is egy komoly kihívást jelentenek. A tagállamoknak tehát nagyobb szabadságot kell adniuk a rendelet végrehajtása tekintetében, és biztosítani kell, hogy optimálisan ki tudják használni saját tapasztalataikat, illetve meglévő intézményeiket, nyilván meg kell ismernünk a határozó vagy döntéshozatali folyamat minden elemét, de el kell kerülni a kaotikus helyzetet, ami tovább késleltetné a folyamatokat. A módosítóinkat majd benyújtjuk, és várjuk, hogy pozitív vitára kerül majd sor. Ja, aber ich darf nur Deutsch. Ha lehet, akkor németül beszélhetek?